április 26-án mit csináltak, mit tettek. Erre a napra minnyáján jól emlékszünk, 30 évvel ezelőtt tört, történt, 1986. április 26-án volt Szovjetunióban, az ukrán szovjet köztársaságban az Csernobuli atomerőmű negyedik reaktorblokja felrobbant. Egy óriási baleset történt, súlyos következményekkel járt ez. Rádióaktív anyag került az atmoszférába, légrétegben. Oroszország nagy részeit Fehérország és Ukrajna nagy részei fertőzöttek, a rádióaktív felhő pedig Közép-Európa fele húzott tovább, meg az északi sarkig. Egész máig nem tudjuk, hogy a katasztrófa következtében megbetegedett és meghalt emberek eh, hányan vannak. Erről vita van, vélhetőleg soha nem lehet majd pontosan megállapítani ezt a számot, de a becslések arról szólnak, hogy eh, jelentős nagyságrendben betegedtek meg és haltak meg az emberek. Bármilyen nagyságrend is, bármilyen konkrét számról van szó, sok ezer, más becslések szerint sok százezer haláleset és megbetegedésre vezethető vissza vezethető vissza a Csernobili katasztrófára. Sokan elfelejtették már a likvidátorokat, ezek fiatal emberek voltak, akik védelem nélkül és anélkül, hogy tudták volna, hogy mi történik, beküldték a legsugárzóbb területre azért, hogy a szarkofágot felépítsék. Nekik köszönhetjük, a likvidátoroknak köszönhetjük, hogy végül nem lett még drámaibb a katasztrófa következményei, nem lettek drámaibbak, de ezek a hősök, ezek a fiatal emberek a munkájukért az életükkel fizettek. A régióban százezernyi ember kellett elhagyja az otthonát, feladnia a, a um, otthonát, a családok kerültek szétszakításra, és mind a mai napig um, a talaj kontaminált, fertőzött, um, és sokan a késői uh, kihatások uh, alatt nyögnek. Még azok a gyermekek is, akik sok évvel a katasztrófa után születtek, gyakran fertőzöttek. Csernobil, mint a Róma, emlékeztet bennünket a katasztrófára, de Csernobil a mai napig is egy probléma, hiszen nagyon drága a új védelmi szarkofág kiépítése. Egy új szarkofágot kell kiépíteni, mely 86-os szarkofágot helyettesíti, és ez legkorábban 2017-re készül el, és két milliárd euróra rúghat ennek az összege. A tagállamok döntenek az atomenergia felhasználásáról az egyes tagállamokban, de a nukleáris felhők, a nukleáris kontamináció nem ismeri az országhatárokat. Ezért a megelőzés szintén nem állhat meg, nem torpanhat meg a nemzeti határoknál. Európai, Európából szerintem nagyon helyesen nagy figyelemmel közkövették a fukushimai atomkatasztrófát, 145 európai atomerőművet pedig átfogó biztonsági ellenőrzés alá vontak. bármilyen pártpolitikai és országos viták zajl, zajlanak is az atomenergia békés felhasználásról, Bármilyen véleményen legyen bárki is, nem szabad megfeledkeznünk ezekről a katasztrófákról. És egyet kell értenünk abban is, hogy biztosítanunk kell, hogy az európai atomerőművek és a környezetünkben lévő atomerőművek biztonságosak legyenek. Úgy hiszem, hogy ezt kell tanulnunk a Csernobuli szörnyű katasztrófából, illetve ez a néhány évvel ezelőtti fukushimai katasztrófa tanulsága. Ez a feladatunk, hölgyeim és uraim, és a feladatnak az Európai Parlamentben is meg kell felelnünk. Köszönöm a figyelmüket. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves képviselőtársaim! Ezen a héten az a megtiszteltetés ért, hogy Amal al-Kubazi asszonyjal találkozhattam. Ő nem más, mint az Egyesült Arab Emirátusok parlamentjének házelnöke. Köszönöm